Good morning everybody. Thank you for to be here. Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy eljöttek ide. Elkezdjük a szakbizottsági ülést. The first point is the debate about the... Első napi rendi pontuk. 2016-os költségvetés megtárgyalása. Barbara Matéra, ennek a kérdésnek a jelentéstevő, de ő még nincs itt. Sodrova asszony fogja őt helyettesíteni hadd mondjam el, hogy a jelentés határideje május 18-a déli 12 óra, most Sodrova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy kimentsem Matéra asszonyt. Sajnos ma nem tudott ide eljönni. És felolvasnám azt a feljegyzést, amit tőle kaptam. A tapasztalat alapján azt tudhatjuk, hogy amikor a nőkkel kapcsolatos költségvetési sorokra kerül sor, akkor mindig nehezen fogadják ezt el az illetékes bizottságok. Mint hogyha a női jogok nem is lennének fontosak. Éppen ezért Matér asszony a véleményben véleményt néhány ponttal egészítették ki, amelyek azokban nagyon fontosak. Ezeknek a lényege az, hogy a költségvetési eljárásokban a nemek közötti egyensúly kérdését is figyelembe vegyük. Például egy év a 2014-2020-as költségvetési keretben is meg kellene jelennie. Arról van szó, hogy a legfontosabb kérdésekre vonatkozó kérdéseket meg kell oldani, mint az erőszak, a fizetésbeli különbség, illetve a családi és a családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Erről sokat beszélünk, de nem mindig érünk el valamit. Ahogy ez tegnap már elhangzott az eszmecserén, Fernández asszonynal, a 2016-os költségvetés jelentéstevőjére, Alapvetően öt fontos dolgot szeretnénk üzenni a Költségvetési Bizottságnak. A DAFNE. DAFNE-t megtartanánk, ennek ugye konkrét célkültőzései vannak. A gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzése ennek a legfőbb célja. A második kérésünk. A költségvetést kell felhasználni a nemek közötti egyenlőség elérésére. Harmadik, olyan programokat kell támogatni, amelyek a nők vállalkozását támogatják a versenyképesség nevében, tehát a vállalatok verseny, versenyképességek, a KKV-k versenyképesség érdekében, a KKV-kat támogató programokra gondolok, a szociális, az Európai Szociális Alapra, és egyéb kezdeményezésekre. Negyedik, egy olyan európai központot kell felállítani, ami a nemek elleni, a nők elleni erőszakot vizsgálná, ez egy európai intézet lenne. Fontosnak tartom, hogy az ezzel foglalkozó, az ezzel foglalkozó személyeknek a számát meg kell növelni. Ötös. Olyan oktatási központokat kell kialakítani, amelyek a nemekre vonatkozó sztereotípiákat kezelnék, illetve az egyenlő jogok mellett találnák ki az Erasmus Plus programra vonatkozóan. Hogy ezzel kapcsolatban még kérdéseik lennének, akkor kérem vegyék fel a kapcsolatot a Matéra asszonynal és munkatársaival, akik szívesen válaszolnak bármilyen felvetésükre. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Sodrov asszony. Most pedig a frakciók következnek. Az még jelentős tevők. Burszán asszony. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. hogy bih zahvaliti... Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm szépen a jelentéstevőnek és minden kollégának is, akik nagyon fontos javaslatokat nyújtottak benn. A legtöbb javasolt projekt Nek a célja az, hogy a nők helyzetét javítsa, például az oktatásban, a közösségi hálókban és másutt, azért, hogy jobban ki tudják egyensúlyozni a magánéletet és a karrierjüket. Tudjuk, hogy manapság ez mennyire nehéz feladat, főként azokban az országokban, ahol a gyermekgondozás tekintetében nem kapnak elég támogatást a nők, miközben a karrierjüket is építeni próbálják. Éppen ezért fontos az ilyen programokat szisztematikusan kiépíteni, hogy ezáltal is világos üzenetet fogalmazzunk meg a nők felé, mondván lehetnek sikeresek a munkájukban, és lehetnek sikeres anyák is. Nagyon hosszú áll még előttünk, de csak akkor tudunk valamit elérni ezen a téren, ha együttműködünk egymással. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van asszony, következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek és amiért elkészítette a e, véleménytervezetet. A frakcióm részéről úgy gondoljuk, hogy jó irányba mutat a szöveg. Egy dolog feltűnt, hogy a szöveg kihangsúlyozza a nők és gyermekek elleni erőszakot. Ezt hallhattuk az imént is. Természetesen fontos téma ez, és szerepelnie kell a szövegben, de szeretném hangsúlyozni, hogy a nők és gyermekek ellen gyakorolt erőszak elleni harcot nem szabad csupán a FEM szakbizottság feladataként látni, hanem egy össztársadalmi feladatról van szó, de persze nagyon fontos az is, hogy ez a szakbizottság világosan állást foglaljon ebben a kérdésben. Be fogunk nyújtani néhány módosítást, ugyanis vannak olyan területek, amelyeket fel szeretnénk erősíteni, és van olyasmi is, ami hiányzik a szövegből. Például az EU-s költségvetés jelentése, jelentősége a nők gazdasági társadalmi helyzetére vonatkozólag. Tegnap a Költségvetési Szakbizottságbeli kollégával ezzel is tárgyaltunk, aki a 2016-os költségvetésnek főbb irányvonalait is bemutatta, és a szolidaritás, a társadalmi kohézió, az egyenlőség, a társadalmi befogadás témaköreit emelte ki. Úgy gondolom, hogy a Femszakbizottságnak is újra ki kellene emelni a szövegében ezeket a témákat, főként ami a nők és férfiak bérezésében megmutatkozó különbséget illeti. Itt az EU-s költségvetésnek juthat szerep. Megfelelő intézkedések és programok finanszírozásával ellene hathatunk ennek a jelenségnek. Ami a munkahelyteremtést illeti, a zöld munkahelyeket, ezzel kapcsolatosan ugye tegnap egy véleményt fogadtunk el, szintén is lehetne erről tenni a szövegben, és a kettes cégben, ahol az Európai Szociális Alap és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés szerepel, ott meg kellene említeni a strukturális alapokat is, és az európai globalizációs alapot, mivel úgy gondolom, hogy az Európai Unió minden strukturális programjának kell, hogy legyen egy nemek közötti egyenlőségre vonatkozó dimenziója, nem csak a szövegben már említett két alapnak. Ami a nők támogatását illeti a vállalkozói életben, örülnénk, hogyha a mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés még szerepelne a szövegben, tehát a hitelezéshez való hozzáférés. Emlékszem például egy nagyon innovatív projektre, amelyet az Európai Unió néhány évvel ezelőtt Németországban finanszírozott. Ennek a nők bankja nevet adták, és a nők hozzáférését segítette elő hitelekhez, azt hiszem jó lenne, hogyha ilyen kezdeményezések említése kerülnének a szövegünkben, és végül, de nem utolsó sorban, ahogyan tegnap Fernández úrnak is említettem, hogy ha bár kétszer már szerepel a szövegben, a gender budgeting fogalmát kellene talán még inkább kiemelni a szövegben, mégpedig úgy, hogy a végrehajtásra vonatkozólag is javaslatokat teszünk. Tehát nem csak felszólítunk arra, hogy ezt alkalmazzák a lehető legszélesebb körben, hanem az alkalmazásra való gyakorlati javaslatokat is teszünk. Tavaly elfogadtunk egy olyan szöveget itt a szakbizottságban, amely egy módszertani javaslatot tesz erre vonatkozólag, ezt ide is be szeretnénk emelni egy módosító kapcsán. Egyébként nagyon jó a szöveg, köszönöm a munkát és várjuk a további egyeztetést a költségvetés kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, van nem tudom, kér még valaki szót? Leviol úr? Leviol asszony? Eh, köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak, és egyetértek számos ö, elemmel ebben a jelentésben, ebben a véleményben, a családon belüli előszak kapcsán is, és nagyon fontos a gender költségvetés is, amikor erről tegnap is már beszéltünk, azt hiszem, hogy ez egy nagyon széles témakör, nagyon fontos, hogy a gender szempontú költségvetés ügyét tovább erősítsük. Azt hiszem, hogy pontosan a, a pénzügyi, a, a finanszírozási eszközök a leghatékonyabbak ezen a területen, úgyhogy ne szerénykedjünk, ezt javaslom. Meg kell néznünk a kis vállalkozások helyzetét, és arra kell összeneznünk a nőket, hogy aktív szerepet vállaljanak, vagy egyáltalán szerepet vállaljanak a munkaerőpiacban, piacon vagyis meg kell ragadnunk a lehetőségeket. Nem kell szépen kérnünk, hogy kérjük, adjanak pénzt, nem. Nem erről van szó. Itt egyszerűen kötelező ezeket a költségvetési tételeket felszabadítani erre a célra, például az európai szociális alapra gondolok, a gyermekek gondozásába és az idősek gondozásába is lehetőség van ilyen formában beavatkozni és finanszírozni. Ezt tehát ki kellene hangsúlyoznunk, hogyha pedig a nők foglalkoztatásáról beszélünk, akkor itt gazdasági függőséggel állunk szemben nagyon gyakran, és nagyon fontos, hogy erős legyen a közszektor. Eh, Köszönöm szépen, Gál Perc asszony következik. Szépen, csak egy pontosítás eh, miatt eh, szeretnék szólni. Bizonyára a képviselőtársaim is tudják, hogy ez évtől megváltozott a költségvetés tárgyalásának a rendje ezt eh, nyilvánvaló fernandes úr is megosztotta ezt az információt önökkel is mint az egyik eh, véleménytevő mondom az imco szakbizottságban én vagyok a véleménytevője a budgetnek és ez a jelentés ami most készül ez mindössze egy felhatalmazást ad arra hogy a trilóguson fernandes úr teljes mértékben el tudjon járni. tehát összességében két jelentés készül el az első jelentés ami egy régi levél volt arról szól hogy a jól lehatárolt kereteit a femm bizottság kitöltve megmondja hogy mik azok a fontos irányok amik a tárgyalás során képviseletre kell hogy kerüljenek és kéri a bizottság hogy ez megvalósuljon. lesz egy második jelentés ami meg arról szól hogy mik azok a sorok amiket változtatni szeretnének mik azok a pilot programok mik azok a e, dolgok amit a femm bizottság fontosnak tart. nem célszerű ezt a kettőt összekeverni mert hogy még nincsenek budget sorok tehát nem tudjuk a pontos sorokat tehát most a keretről van szó arról van szó hogy mi az irány ez szerint kellene eljárni és ezt kell képviselni az első jelentésben ami nem egy hosszú jelentés célzott célirányos a szakbizottságnak a területét a prioritásokat lehatároló javaslatsorról van végül is szó és a második lesz az amikor majd a részletekbe kell elgondolkozni. köszönöm szépen! Muchas gracias y ahora en nombre de la... Köszönöm szépen. Azt hiszem az Európai Bizottság is szeretne hozzászólni ehhez a vitához, ugye? Oui, bonjour. Je voudrais... Jó reggelt kívánok! Egy kicsit technikai megjegyzésem lenne a daphne kapcsolatban. Azt hiszem, hogy itt tisztázni kellene ezt a pontot. A költségvetési nomenklatúra jelen pillanatban egy jogalapot képez az európai polgárok egyenlőségének a megvalósításához, és ez egy bizottsági tétel. És ebben a konkrét esetben, ami minket érint, a jogalkotó kilenc célkitűzés, kilenc konkrét célkitűzés csoportosított a program kapcsán. Itt, és itt két külön csoportról van szó. Ezen belül minden egyes csoport egy költségvetési tételt is jelent, vagyis ez az a helyzet, amiben most vagyunk. Ennek az az előnye, hogy rugalmas, minden egyes konkrét székitűzés között rugalmas viszony van, tehát módosítani lehet a viszonyokat. Szeretném még ehhez hozzátenni, hogy megtalálják a célkitűzések, a speciális cégkitűzésekkel kapcsolatos ö, információkat a program statementben a Daphne kapcsán, és a várható eredményeket is megtalálják itt. Ezen kívül, hogyha módosításokról beszélünk, amelyeket a parlament benyújt, ezeket egy speciális célkitűzéshez kell kapcsolni. És természetesen a bizottság ezeket a speciális célkitűzéseket próbálja majd megvalósítani. És ami pedig a láthatóságot illeti, Tudni kell azt, hogy a Daphne megjelenik a munkaprogramban, mint név, vagyis teljes mértékben mindenki tud róla, minden illetékes tud róla, és tudják azt, hogy mi ennek a, a tervezetnek a lényege. És ami pedig a gender Institutot illeti. Nos, a bizottság egyetért az előadóval, valóban nagyon fontos az erőszak kérdését kiemelni, és fontos lenne valóban, hogy egy ilyen eszközzel eljárjunk a nők elleni erőszak ellen. Ez az intézet egy stratégiai keretet hozna létre, a, prioritásokat és a középtávú célkitűzéseket rögzíteni ennek kapcsán. És ilyen formában ez az intézet egy központi ellenőrző szervként működhetne a, nők elleni erőszak kapcsán, ahogyan ez a véleményben is megjelenik, és az előadó javaslata valóban érdemben hozzájárulhat, hogy itt előrelépés történjen. Köszönöm. Muchas gracias. Eh, finalizamos. Köszönöm szépen. Akkor zárjuk le ezt a vitát. Zárásul elmondom, hogy a módosítók benyújtásának határideje május 18 at Térjünk rá a következő témára oktatás a nők és a lányok a nők és a lányok életében. Rodríguez asszony ennek a kérdésnek a szakértője. Meghallgatjuk őt, és utána a vita következik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik részt vett eddig a vitában. Szerintem nagyon hasznos és nyílt volt ez a vita. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, a mi titkárságunknak, Miguel Cardózónak is. Az ő szerepe kulcsfontosságú volt a jelentés megírásában. Van egy kis fordítási gond a 27-es ponttal, amikor a lányok társadalmi szerepvállalásáról beszélünk, akkor ugye a társadalmi szerepvállalás, illetve az új képességek, a lányok új képességekkel való felruházás, az két külön dolog. Hogyan is született ez a jelentés? Ilyen célkitűzéseik voltak ezzel a jelentéssel. Egy, az oktatással próbáltuk a nők, a lányok szerepvállalását fokozni, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy az egyezményt betartsák. Vannak konkrét célkitűzések, megfelelő oktatási kultúrát kell kialakítani a nők, gyerekek, szám, lányok számára, fontos az is, hogy a tananyag megfelelően legyen kialakítva. A harmadik célkitűzésünk az volt, hogy a A harmadik célkitűzésünk az volt, hogy az oktatásban a döntések figyelembe vegyék a nők, gyermekek, vagy lánygyermekek helyzetét is. Fontosnak tartjuk azt is, hogy megfelelő felelősségvállalás történjen a nők részéről, illetve a gazdasági szerepvállalás is nagyon fontos. Nézzük a módszertan. Több több jogszabályt megvizsgáltunk. Két technikával vizsgáltuk meg a, ezeknek a jogszabályoknak a tartalmát, aztán ezt egy táblázatban rögzítettük. Megnéztük például az oktatási anyag, a tananyag tartalmát, de a tananyag azonban nem csak az oktatásra vonatkozik, hanem ezt tágabb értelemben kell szemlélni, a politikai lépéseket is megnéztük, illetve a különböző projektek megvalósítását, ezek, ezeknek a nyomon értékelését. Alkategóriákat is felállítottunk, a fizetés, a munkahely, az iskola, de nem szeretnék részletesen beszámolni erről, hiszen valószínűleg úgyis ismerik már ezt. Most az ajánlásokról szeretnék beszélni. végül is az ajánlásokról fogunk szavazni, nem pedig a statisztikáról, az adatokról. Az oktatás az a módszer, amivel a nők társadalmi szerepállalását növelni lehet, és az állam is ezen a módon harcolhat a diszkrimináció ellen. Tudományos kutatások is kimutatják, hogy az oktatás nem csak tudással látja el az oktatásban résztvevőket, hanem szociális szempontból is nagyon fontos, illetve a nemek közötti egyenlőség fejlesztése szempontjából is nagyon fontos. Rendkívüli fontosságú az is, hogy az oktatás minden szintjén ezek a szempontok meglegyenek, tehát óvodás kortól kezdve erre vonatkozóan képezni kell a tanárokat, és ez egészen az egyetemi tantervig igaz. A nemek közötti egyenlőség kérdéseiről tisztában kell lenni, vagy ezekkel tisztában kell lennie a tantestületi vezetőségnek az összes tagállamban. És fontos, hogy az EU és a harmadik országok viszonyában is megjelenjen ez a vetület. Az etnikai kisebbségek által látogatott iskolákban is nagyon fontos ez, illetve mindent meg kell tenni, finanszírozáson keresztül, hogy csökkentsük az iskola elhagyók számát. Ez, ezek ebben a társadalmi rétegben, az iskola elhagyók körében nagyon sok a lány. Erre is oda kell figyelni. Aztán említettem a képzést és a tananyagot. Szerintem a tananyagnak mindenképpen szólnia kell formálisan és informálisan a nemek közötti egyenlőségről. Az úgynevezett rejtett tananyagról nem sokat beszélünk, pedig ez is alapvető részét képezi annak, amit az iskolában tanulunk. Ezek olyan társadalmi értékek, amelyeket a tanár átad a diákoknak a nélkül, hogy eznek tudatában lenne. Tehát ez igenis jelen van az iskolai tananyagban. A sport és egyéb iskolát kiegészítő tevékenységekben és szabadidős tevékenységekben is megvan ez. Fontosnak tartom, hogy a számítástechnikai, információs technológiai ismeretekhez ugyanúgy hozzájussanak a lányok, szintén már egészen, egészen korai élettortól kezdve, tehát az IKT-hez iket és oktatásnak is hozzá kell férni a hozzá kell férni a lányoknak, ez hozzásegítheti a lányokat, a nőket ahhoz, hogy aztán később vállalkozók legyenek. Tehát az illetékes hatóságoknak kell biztosítani azt, hogy ez megvalósulhasson, és itt az önkormányzatoknak is komoly szerepe van, akár online tanfolyamok segítségével is el lehet ezt érni. Nagyon fontos az is, hogy a tankönyv kiadók is tisztában legyenek azzal, hogy oda kell figyelni erre, ezekre a szempontokra. Továbbá a szülőket is be kell vonni ebbe a körbe, tehát tájékoztatni kell őket ezekről a szempontokból, meg kell szüntetni a létező sztereotípiákat. A tanár is főszereplője lehet annak, hogy társadalmi változás következzen be, tehát hogy a nőknek, a lányoknak nagyobb legyen a társadalmi szerepvállalás. Nézzük a munkaadók szempontjait. Számukra természetesen nagyon fontos, hogy a nők képzettek legyenek, de fontosnak tartom azt, hogy azok, akik gyermekekre, azok, akinek gyermeke van, vagy akik gyermekekre vigyáznak, az ő munkájuk is ugyanolyan fontos. Nos, az oktatási minisztériumokban az ilyen kérdésekkel foglalkozóknak természetesen ebben aktívan részt kell venni. Az oktatási szerveknek mindenképpen ezeket a szempontokat folytonosan ki kell értékelni, illetve meg kell nézni azt is, hogy a jogszabályok milyen hatással járnak a férfiak és nők közötti egyensúlyra, illetve úgy gondolnám, hogy egy díjat kell kidolgozni európai szinten, és aztán tagállami szinten is a nemek közötti egyenlőség témájában. Természetesen mindez pénzbe kerül, de azt hiszem a finanszírozása legkevesebb. Elnök, köszönöm szépen, Rodríguez asszony! Most a képviselők tehetnek fel kérdéseket, illetve nyilvánulhatnak meg Weber asszony. Um, thank you very much. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Rodriguez asszonynak ezt a nagyon komoly munkát. Pedig ez egy rövid jelentés, de a látszatcsal nagyon tartalmas, nagyon gazdag jelentés. Ez átfogó témáról van szó, képzés, oktatás és az Európai Uniós szerep a gender egyenlőség kialakításában ez a téma, és nagyon fontos, hogy az Európai Parlament is egyetemű állást foglaljon a prioritások tekintetében természetesen, az egészségügy és az oktatás nem az a terület, ahol a közvetlen beleszólásunk van, de ez nem jelenti azt, hogy ne hallassuk a hangunkat. Azt hiszem, hogy a képzés és az oktatás jelentőségét nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Mind a lányok, mind a fiúk szenvednek az oktatási intézményekben az előítéletektől, és ez e- egész életükön végig kíséri őket. Nagyon fontos, hogy már egy korábbi életszakaszban megteremtsük az egyenlő társadalom alapjait, tehát második dolog, nagyon fontos, hogy az oktatás a munkaerőpiac kihívásaira is felkészít, és az itt, itteni szakadékok, esélyszakadékokat is be kell tömni, át kell hidalni a, a fizetési viszonyok tekintetében a lányok számára is, az egyáltalán a munkalehetőségek tekintetében. Ami pedig a képzést, a tréninget jelenti. A, jelent, a jelentésben is szerepel az, hogy a tanároknak óriási szerepe van. Ebben is van már az európai együttműködésű területen egy nagyon komoly, sikeres tréning, képzés, tanárképzés program, ezt kellene továbbvinni, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy nem konvencionálisan beszélünk erről a témáról. Nagyon fontos, hogy megnyissuk ezt a párbeszédet. Nagyon gyakran a fiúkról és a lányokról beszélnek a tanárok, és nem lányokról és fiúkról, tehát a girls and boys, az, ott már egy jelzésérték van ebben a megfogalmazásban, tehát ez egy nem konvencionális megfogalmazás, köszönöm a jelentésben ezt is. És, tehát a képzés és az oktatást meg kell néznünk, Azonban egyértelmű, hogy a tagállamoknak még több tennivalójuk van, nagyon fontos, hogy a tanárok a helyes nyelvezetet használják, és a helyes módszereket tanítsanak, és a, a fiúkat és a lányokat is arra ösztönözzék, hogy a nem konvencionális szakmák iránt is érdeklődjenek ugye egyértelmű az, hogy gyakran a lányok nem érdeklődnek azok iránt, a tantárgyak iránt, amiket alapvetően nem nekik szánnak. Erről is szól a jelentés, és itt is ez is kapcsolódik a tanárok képzése a női szerepek, mint példák felvázolása nagyon fontos, a női tanárok, a női karrierek bemutatása az iskolákban, és a karrier vezetés, a karrierre kapcsolatos tájékoztatás gyakran nagyon gyenge lábakon áll az iskolákban, erre is gondoljunk. És azt hiszem, hogy a, te, a természettudományokat is talán humanizálni kellene. Nagyon gyakran a médiák is arról beszélnek, hogy a természettudományok az valamilyen félelmetes idegen terület, ezt is meg kellene vizsgálnunk. És a fizetéskülönbségek is fontos probléma, de vannak olyan területek mindennek dacára, ahol a, a lányok magasan reprezentáltak, vannak olyan tudományterületek, ahol a lányok száma magasabb, de nagyon, nagyon érdekes, hogy egyáltalán miért ö, ö, választják ezt a, ezt a természettudományos, bizonyos természettudományos területeket a lányok. De a, az USA-ban itt is már e, előnyök, előnyöket látunk, kisebb a fizetések közötti szakadék, és a területek között, választások közötti szakadék is. Nos, nagyon jó az is, hogy a tananyagon kívüli tevékenységek is bekerültek, Ez egy nagyon fontos területe az oktatásnak, hiszen itt is a lányok és a fiúk új területeket vedezhetnek föl, de legyünk realisztikusak, ez mind pénzhez kötött, finanszírozáshoz kötött tövékenység. de nagyon fontos, hogy ezeket a finanszírozási forrásokat védjük, ha már tovább fejleszteni nem tudjuk őket. Nagyon fontos, hogy mindenkinek biztosítsuk a részvételt, és van egy tendencia, egy mozgalom a tekintetben, hogy egyre inkább részt vesznek már a nők is az úgynevezett férfias sportokban, hogyha megnézzük a labdarúgó világbajnokságot, akkor ezt látjuk. Ugye nagyon gyakran vannak olyan sportágak, ahol, ezt, ahol inkább férfias sportágaknak tekintjük bizonyos területeket, de itt is van fejlődés. Ami pedig a vállalkozás tréninget jelenti, ez csak futólag van megemlítve, ezt, ezt még erősítenünk kell a vállalkozás, a vállalkozó szellem erősítendő, a lányok és a fiúk feladata az, hogy ők is erősítsék az előítélet mentes jövőbeli társadalmat, és ez az a terület, ami nagyon úgy tűnik, mintha, minden, mintha óriási kockázatokkal járna a vállalkozás területe és gyakran a lányok nem mernek akkor a kockázatokat vállalni, mint a férfiak. Itt nem lehet általánosítani, de gyakran ez a helyzet. De hogyha a startupokról, vagy a KKV-król, vagy a kisvállalkozásokról beszélünk, akkor azt látjuk mindenek dacára, hogy a lányok itt biztonságosabban mozognak, de a vállalkozó szellem talán hiányzik, ezt is meg kellene vizsgálnunk. És ami pedig a képzés, oktatás, a a, a szexuális szerepekkel kapcsolatos oktatás a tananyagban, ez is megvan említve a jelentésben, a, a társas kapcsolatok, a párkapcsolatok, a szexualitás nagyon fontos téma, itt is az egyenrangúságot kell kihangsúlyozni az iskolákban, és itt nem csak arról van szó, hogy hogyan használják a, az óvszereket, ennél sokkal tágabb témáról van szó nagyon fontos, hogy a lányok tudják azt, hogy a testük fölött ők rendelkeznek, és nem csak passzív részevői egy párkapcsolatnak, saját döntéseket hozhatnak a saját testükről és a saját életükről. Ezt kell tudosítani bennük, ezt, ezt az irányt is tovább kellene finomítanunk, és ezek a lányok a média kizsákmányolásai és visszaélései ellen is jobban fel lesznek vértezve, hiszen a médiában egyértelműen látjuk ezeket a jelenségeket a mindennapjainkban. Azt hiszem, hogy segítenünk kell a lányoknak ebben, ez, ez is a tanárok és az oktatók szerepe. Köszönöm szépen ezt az anyagot, és örömmel várom a módosítókat. Muchas gracias. Eh. Köszönöm szépen. Peti Rasszony következik. Hvala lijepo gospođo e, predsjednice. Želim... Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Úgy gondolom, hogy mindenképpen biztosítani kell azt, hogy a nők megfelelő helyet kapjanak az oktatásban, emellett a főbb szakmákban is növelni kell a nők számarányát, fontos, hogy, hogy biztosuk őket, hogy a nem sztereotíp szakmák mellett tegyék le a voksukat, biztosítani kell, hogy kevesebb nők hagyják el idő előtt az iskolát, a digitális ismeretek közvetítés a vidéki területeken is rendkívül fontos, és a szexizmus elleni küzdelem úgy szintén. Az oktatáshoz való jog ról úgy szól a szöveg, hogy ez az egyik alapvető emberi jog, ez valóban így is van, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni az oktatást, és mindenképpen biztatni kellene őket és lányokat arra, hogy harcoljanak a sztereotípiák ellen, amikor az úgynevezett férfi és női szakmákra való felosztásról van szó. Azonban a 11-es és 12-es pontokat problematikusnak tartom a szövegben, ugyanis ezek közvetlenül felszólítják a nőket és lányokat, hogy új szerepeket próbáljanak ki, és többhelyük is felszólítja a szöveg őket arra, hogy változtassanak, kifejezetten változtassanak szerepükön. Szerintem erre nem lehet felszólítani senkit, nem lehet senkit felszólítani arra, hogy egy másfajta gender identitást válasszanak, mint amelyel születtek, számomra az elfogadhatatlan. A nők és férfiak közötti különbségeket tiszteletben kell tartani, tisztelettel kell tekinteni rájuk, biztosítani kell, hogy egyenlő esélyekkel rendelkezzenek, egyenlő körülmények között tudjanak élni, és nemtől függetlenül a gyermekek számára mindenképpen biztosítani kell az oktatáshoz való hozzáférést. Továbbá fontosnak tartom, hogy a saját identitásukat ők maguk fejleszték ki. A lányok számára lehetőséget kell teremteni arra, hogy saját készségeiket kifejleszik, saját kapacitásaikat, potenciáljukat kiaknázzák, és nem szabad arra felszólítani, hogy a nemek közötti különbségeket eltöröljük, úgymond. Szeretném tehát megkérni a jelentéstevőt, hogy gondolkodjon el ezeken, főként ami a 11-es, 12-es pontot illeti, ugyanis nem gondolom, hogy ez hozzájárulna a nemek közötti egyenlőség további erősítéséhez, épp ellenkezőleg ezzel eltörölnénk azt, ami az identitásunkat gyakorlatilag kiteszi. Köszönöm. Svédül. Folytatom. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. A munkát úgy gondolom kiváló jelentést fogalmazott meg. És azt hiszem, nagyon jól bemutatja azt, hogy milyen fontos szerepet játszik az oktatási rendszer a sztereotípiák felszámolásában. Az angol empowerment szónak nincs megfelelő svéd fordítása, de azt hiszem ez pont a legfontosabb szerepe az oktatásnak, nevezetesen, hogy lehetőségeket teremtsen a lányok, fiatal nők számára. És lényegében nem csak egyetlen egy modell, létezik, hanem sok modell létezhet. Fontos, hogy a nők, illetve lányok bármely modellt választhassák és megvalósíthassák álmaikat ezáltal. Nagyon fontosnak tartom, hogy támogassuk tehát a gyermekeket abban, hogy valóra váltsák álmaikat, függetlenül attól, hogy mik is ezek az álmok. több olyan dologra is reagálnék, amit a kollégák már említettek. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudatosítsuk a nőkben azt, hogy ők rendelkeznek a saját testük felett. A nemekhez kapcsolódó sztereotípiek és a hatalom kérdése tekintetében ez nagyon fontos. Svédországban bevezettünk egyfajta önvédelmi feminista önvédelmi kurzust, amelynek a főbb célja az, hogy az ember a sajátjának érezze a testét, és érezze azt, hogy ő rendelkezik felette, nem pedig más. Megpróbáljuk ezt a dimenziót az oktatási rendszer szerves részévé tenni. Ahogyan előttem szólók is elmondták, nagyon nagyok az elvárások az oktatókkal szemben, de azt hiszem a didaktikus pedagógiai folyamatnak szerves részévé kell ezt tenni, hogyha el akarunk mozdulni a nemek közötti sztereotípiek felől, és az egyenlőség irányába kívánunk haladni. Talán a szövegben még világosabban lehetne megfogalmazni azt, hogy a vezető pozíciókhoz kapcsolódó hatalom egy oktatási intézményben, az oktatási rendszeren belül mindenképpen vizsgálandó, mindenképpen kiemelten kezelendő, nem csak az általános és középiskolákban, hanem például az egyetemeken, főiskolákon is. Ezt talán érdemes lenne bevenni a szövegbe. És végül szeretnék még néhány szót szólni arról is, hogy rendkívül fontos a harmadik országokkal kapcsolatos munkánkban, hogy ott is fokozottan, hatványozottan odafigyeljünk a nők, a fiatal nők, illetve a lányok oktatására. Ez is hozzájárulhat ahhoz például, hogy az anya, anyák halandóságát, az anyahalandóságot csökkentsük. A fejlesztési politikában ennek mindenképpen helye lenne. Továbbá úgy gondolom, hogy nemek közötti egyenlőséget tematizálni kell az oktatási anyagokban is, Gálpelc asszony. Elnök asszony, mielőtt elmondanám a véleményemet, szeretnék egy kérdést intézni önhöz. Szeretném megtudni, hogy a fennbizottság eljárásrendje szerint az árnyék előadók mikor mondják el a véleményüket, mi a rend. Ugye én új tag vagyok, és a ECON szakbizottságban is, és az imco is, ahol dolgozok, nagyon szabályozott rendszerint történik ez és az a szokás úgy mint a plenáris ülésen is hogy először az árnyék előadók mondják el a véleményüket és nem jelentkeznek hanem utána kerül sor az egyéb hozzászólásokra. megosztaná velem hogy ez az eljárásrend hogy működik? Pues miren, sí, sí. Igen. Igen, mondhattuk volna azt, hogy az árnyék jelentéstevők következnek először, de láttam itt a neveket, de végülis négyen vagyunk. Az a négy vagy öt ember, aki itt van és szeretne hozzászólni, elmondhatja a véleményét, annyira szerintem nem fontos, hogy ki az első, ki a második, de azt szerint adjuk meg a szót, hogy látjuk az embereket. Járásrend a FEMSZ bizottságban válaszolná erre a kérdésre? No hay reglas específicas. De... Itt nincsenek külön szabályok a felszólalás sorrendjére. Szépen ezt kezdem érezni, majd ezt szerint fogok jelentkezni a hozzászólásokkal. Köszönöm, hogy a néppárt jelentéstevőjeként elmondhatom a véleményemet erről a nagyon fontos témáról. Meggyőződésem, hogy ez egy kiváló cím, kiváló téma és kiváló tartalmat kell hogy megjelentsünk ebben a témában. először is meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek a munkáját látszik hogy nagyon körbejárta ezt a témát és nagyon fontosnak tartja az abban foglaltakat. meggyőződésem hogy a lányoknak az oktatáson keresztül történő felelősség és szerepvállalásának az ösztönzésével túl tudunk lépni azon hogy nem csak nőnapi üzenetként fogalmazzuk meg ezt a témát hanem tartalmilag is hozzá tudunk ehhez hozzáadott értéket adni. meggyőződésem hogy közös célunk az hogy biztosítsuk a színvonalas oktatás minden szintjéhez való hozzáférést különösen a nők és a lányok esetében. hangsúlyozni szeretném például a vészhelyzetben folytatott oktatásnak a fontosságát és erre külön figyelemnek a szentelését. meggyőződésem az is hogy a tudásalapú és innovatív társadalmakat építeni csak úgy lehet hogyha ezt a témát valóban fontosnak tartjuk és tartalommal is töltjük meg. nem csak azért fontos ez a téma mert hozzájárulhat az egyénnek a kiteljesedéséhez hogyha megfelelő ismeretekkel és eh, készségekkel és képességekkel rendelkezik hanem eh, azért is mert bármire ez nem hangzott el de hozzájárulhat a tudás a megszerzett tudás közvetlenül is a szegénység eh, csökkentéséhez. ez a megközelítés alapja lehet ahhoz hogy a fenntartható gazdasági növekedésbe a nők a lányok is sokkal határozottabban megjelenítve kivegyék a részüket. Továbbra meggyőződésem az is, hogy a lányok oktatása a legnagyobb megtérüléssel kecsegtető fejlesztési beruházások egyike, azt is mondhatnám, hogy kiaknázatlan forrás még az Európai Unióban. Persze sok feladatunk van még, és a néppárt számára fontos eh, célkitűzéseket szeretnék, hogyha szerepelne ebbe a jelentésben. Csak felsorolás szintjén szeretném említeni az inkluzív, méltányos és magas színvonalú oktatást és tanárképzést, a foglalkoztatás növekedését célzó szakmai készségfejlesztést, az egész életen tartó, eh, áttartó tanulás lehetőségét, nagyon fontosnak tartom sokat beszéltünk róla a sztereotípiák elleni küzdelmet és azt hogy valóban tegyünk erről. az első diplomám az egy műszaki diploma informatikai területen szereztem a doktori fokozatai mind természettudományhoz kapcsolódnak és egy olyan intézetet vezettem mielőtt képviselő lettem az egyik egyetemen ami pontosan vállalkozásfejlesztéssel foglalkozik. azt gondolom hogy a saját munkánkkal a saját példánkkal is sokat tehetünk. meggyőződésem hogy igaza van azoknak akik úgy nyilatkoztak arról hogy a lányok bátortalanabbak segteni kell őket mert a vállalkozási szellemet a vállalkozásfejlesztési szellemet azt csak mi tudjuk számukra biztosítani. a digitális oktatásnak a fontosságát is kiemeltnek tartom és egyetértek azzal is hogy az infokommunikációs technológiákat használni és kiteljesíteni szükséges. mindazonáltal az a véleményem mint előttem is már elhangzott hogy tiszteletbe kell tartani a jelentésnek a témáját és nem szabad azon túl elkallódni. Az a véleményem, hogy azokat a bekezdéseket, amelyek nem teljesen egyértelműek, vagy definíciókat használunk, holott nincsenek definíciók, vagy fogalomkeveredések vannak, azt majd a um, találkozásokon uh, tisztázni kellene, és azt gondolom, hogy némi egyszerűsítést is kellene a rendszerbe vinni. Egyetértek a tantervek és a képzés fontosságával, ugyanakkor azt mondom három gyermekes édesanyaként, abból kettő lányom van, hogyha csak ez van a tanterve, ami ide le van írva, akkor az kevés. Sokkal több kell. A piac nem ebből a szempontból fogja mérni a lányokat abból a szempontból fogja mérni hogy tudásuk van e önt is ebből a szempontból mérték. nagyon fontos hogy biztos tudást tudjunk adni hogy a készségeket és a képességeiket azon a területen ahol előnyük van a legteljesebb mértékben ki tudják teljesteni. nekem hiába mondták volna eighteen évesen hogy ne legyek mérnök meggyőződésem volt hogy annak kell lennem. azt gondolom hogy ez helyes abba kell bátortani őket amiben jók abba viszont ki kell teljesteni. ez a feladatunk egyébként ezen a területen. én remélem hogy ez az együttműködés gyümölcsöző lesz és valóban a nőnap keretein túl is kiter, sikerül ezt a témát kiterjeszteni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Eh, Madame Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gál Perc Sajdorova asszony következik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az Empowering Through Education in the EU téma, nagyon fontos téma, vagyis azt hiszem, hogy az oktatás az az eszköz, amivel érdemi változásokat lehet elérni. Erről beszélt az előttem szóló is Természetesen a szegénység elleni harcban is nagyon fontos eszköz ez, szintén az előttem szóló említette ezt is. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a, nagyon fontos az, hogy a lányok valódi vérbeli lányok maradjanak, vagyis hogy megmaradjon az identitásuk, ezt is ki kell hangsúlyoznunk. Nagyon fontos az, hogy a nők nők maradjanak, akkor is, hogyha egyenjogúságról beszélünk. Azt szeretnénk, hogy a nők esélyei, a lányok esélyei ugyanolyanak legyenek, mint a fiúk esélyei. Azt szeretnénk, hogy olyan területeken is részt vegyenek a lányok, amelyek most inkább fiúsnak számítanak, például a technikai műszaki területeken, stb. stb. De szeretném továbbra is kihangsúlyozni, hogy az hogy legtöbb, vagy nagyon sok európai országban az egyetemeken többségben vannak a lányok, például a master programokra gondolok. Itt egyetemen többségben 50, sőt 60 százalékban van a lányok aránya. Ami az oktatási politikát illeti, ugye ez tagállami kompetencia. Ezért nagyon nehéz befolyásolni, befolyásolni, szabályozni az egyes konkrét oktatási témákat a tananyagban, a tagállamokban. Lehet ösztönözni, motiválni különböző programokkal, finanszírozási programokkal, mindenek előtt mm, hogyha arra gondolok, hogy mm, megváltoztassunk programokat, és például abba az irányba tereljük a programokat, hogy a műszaki vagy egyéb úgynevezett fiús területekre is bevonjuk a lányokat, Nos, ez rendben van, de azt hiszem, hogy valóban eh, tudnunk kell, hogy ez tagállami kompetencia. Azt hiszem, hogy itt eh, ebben a témában az Empowering Girls through education konkrét témában. Itt ezt nem tudjuk megvalósítani, inkább más területekre kell koncentrálnunk, ahol érdemi változást elérhetünk, ne pedig erről beszéljünk, mert ez tagállami kompetencia. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon konkrét téma, ez, ez nagyon konkrét téma, és ez tagállami kompetencia egészen bizonyosan, és nem gondolom, hogy ezt bele kellene venni ilyen formában ebbe a jelentésbe. Thank you. Now I have no other MEP. Köszönöm. Más nem jelentkezett a képviselők közül, vagy kifelejtettem valakit? Nem jó. Akkor a bizottság következik, és utána még egyszer az előadó. Parancsoljon, a bizottság képviselője következik. Well, thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen. Elnök asszony, természetesen a bizottság üdvözli ezt a jelentést, és köszönjük ennek a szakbizottságnak ezt a kiváló előkészítő munkát. Angole Szekaránusz doktor helyett vagyok itt, helyettesítve őt, de szorosan együttműködöm vele, és egy ideje a gender equality kérdéseivel magam is intenzíven foglalkozom. Sokat, esz, sok eszmecseré történt több szinten, nagyra értékelem ezt a folyamatot. Ez a harmadik célkötőzés a képzés oktatása 2020-as keretprogram keretében a szociális bevonás és citizenship erősítés keretében, most ez egy nagyon fontos téma. Egyetértek azzal, ami elhangzott ma reggel, és azt hiszem, hogy ebben a kontextusban érdemes érdemes emlékeztetni a tagállamokat arra, hogy az eszav ból komoly finanszírozási lehetőségeket kaphatnak ezekre a célokra. Köszönöm szépen, mondja az elnök, aztán is visszadom a szót az előadónak, Rodriguez asszony. Eh, Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a sok gondolatért, észrevételért, kérdésért. Úgy gondolom, hogy nem mindenben volt egészen világos az, amit elmondtam. 12-es pont az új szexuális szerepekről szól. Az új szociális szerepekről, az új társadalmi szerepről szól. Én itt a vezető szerepekre gondoltam, amikor a szociális szerepekről beszéltem maga a jelentés is elég rövid, meg amikor előadtam, amikor beszámoltam jelentésről, az is elég rövidről, de ezért nem mondtam ezt el. Tehát vezető szerepekről beszélek. A, nem a fiúk és lányok, tehát nem a lányok női identitásáról beszélek, hanem az új szerepvállalás számomra azt jelenti, hogy vezető szerepet kell a lányoknak, a nőknek is játszani, például az iskolában is. Aztán szexuális felvilágisítás, ez nem tárgya ennek a jelentésnek. Fontosnak tartom az erő viszonyokat is a különböző oktatási szervek között. Az oktatás kiváló módja annak, hogy a lányok társadalmi szerepvállalását növeljük, nem csak a tananyagon keresztül, nem értettem az egyik kritikus megjegyzést, hol is van keresem közben. Ez a képzésre vonatkozik. Úgy éreztem, hogy a kritizáló azt mondta, hogy nem megfelelő hangsúlyt kap a képzés ebben a jelentésben. Lehet, hogy valami félreértés van itt. A tanárképzés, azt mondták nekem itt, hogy a tanárképzésről nincs szó, pedig többször is előfordul ez a jelentésen belül. Természetesen nyitott vagyok a különböző javaslatokra, lehet, hogy megfogalmazást fogom még pontosítani, ahol tudtam, a tudományos nyelvezetet alkalmaztam a jelentésben. De amikor oktatásról beszélünk, az oktatás azon funkciójáról, hogy a szegénység elleni harcban segíthet, az nagyon fontos, és itt kell a nemek közötti egyenlőséget is megemlíteni, mint a hozzáférésbeli egyenlőséget. Tehát a lányoknak és a nőknek is hozzá kell férni az oktatáshoz. Ugyanolyan mértékben kell tudni hozzáférni az oktatáshoz, mint a fiúknak azzal nem tudok egyetérteni, hogy az oktatás csak úgy, csak, formális oktatás, csak a formális oktatás csökkenti a társadalmi különbségeket, nem. Ez a tanórákon kívül is megtehető, ez egyértelmű, tehát az informális oktatással is el lehet ezt érni. Lehet, hogy a vállalkozásokkal foglalkozó részt egy kicsit erőteljesebben lehetne megfogalmazni, ez jó lenne, azt hiszem. Aztán a jó példák, a példaképek behozás az iskolába is hasznos. Tehát sokszor, amikor példaképekről beszélünk, akkor férfiakra gondolunk, de a lányoknak nem csak a férfi modellekre példaképre kell fölnézni, hanem a nőkre is, ez is fontos lehet. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen az előadónak, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is ezt a vitát ebben a fontos témában. A módosítók benyújtásának határideje május 20-a, a nap vége, az általában délután 5-6 órát szokott jelenteni. Tehát május 20-a határidő. Ha jól tudom, egyéb kérdések címén senki nem akar semmit mondani, akkor mindenkinek. Kellemes hétvégét kívánok, és jó hazautat, ezzel lezárom az ülést.